a napi rendünkre. A nyári időszámítás az első napi rendi pontunk, és az Európai Bizottságot fogjuk meghallgatni majd. Először Svoboda úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Vážená paní předsedající, vážená paní komisařko. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt biztos asszony. Idén márciusban tartottunk egy meghallgatást és ebből kiderült, hogy az energiaágazatnak nincsen szüksége a nyári időszámításra. Ugyanez igaz a közlekedés ágazatára, ők se igénylik ezt. Kilenc egy, egyetem készített egy tan- tanulmányt, és ebből kiderült, hogy az óra átállítás a családokat, az embereket nehéz helyzetbe hogy hozza az egészségügyi kihatásai nagyon súlyosak. Emésztési probléma, migrén, depresszió, vagy pedig akár a diabétesz, vagy pedig a elhízás problémáját is elősegítheti ez az átállás. Az autisták számára külön nehézséget okoz ez. Ez a tanulmány azt becsli meg, hogy 131 milliárd euróra tehetőek ezek a költségek, amelyek tehát az átállásból erednek. Mi több, lehet, hogy 140 milliárd euróra is tehetőek ezek. Egyetlen egy irányelv egészségügyi kihatásai, tehát ilyen költségekre rúgnak. A bizottság arról tájékoztatott, hogy a tagállamok nem tettek panaszt, ugyanakkor az a kérdés, hogy az európai állampolgárok 20%-ának egészségügyi problémáját nem tartja -e szignifikánsnak a bizottság. A tanulmányok azt mutatják, hogy az emberi egészséget veszélyezteti a nyári-téli időátállítás. Ezt én botrányosnak tartom, hogy a bizottság nem tesz semmit. Valóban a tagállamok nem panaszkodnak, de hát eh, sem az elhízástól, sem a depressziótól nem szenvednek a tagállamok. Ám mi az emberek, az európai állampolgárok képviselői vagyunk, hallgatjuk az ő hangjukat, és ezért tettem fel ezt a kérdést a bizottságnak, Kérem, hogy a bizottság vegye figyelembe a kilenc érintett egyetem eh, tanulmányát, eh, melyből kiderül, hogy semmilyen tudományos alapnál, alapra hivatkozva nem lehet fenntartani ezt a nyári-téli időszámítási átállítást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig megadom Kramer úrnak a szót. Kedves biztos asszony, kedves képviselőtársaim, köszönöm a Júrinak <clears throat> és elnökének Pavel Szlobodának a, ezt a kezdeményezést, melyet a TRAN és a Júri Szakbizottság eh, kezelt, hiszen a menetrendre, a foglalkoztatottak munkaidejére és a közlekedésre általánosságban kihat eh, ez az átállás, ezért márciusban a témáról meghallgatást tartott a két szakbizottság. A szakértők azt mondták, a tudomány megkérdőjelezi az átállítás előnyeit, valamint a negatív érveket egyértelműen megmutatták. Tehát semmilyen fajta tudományos érv nincs a nyári időszámítás mellett, ezért osztom Svoboda kollégám csalódottságát, hogy a bizottság nem hajlandó komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az eredeti érv az energiatakarékosság volt, tehát tudja képzelni, hogy zöld politikusként az energiatakarékosságot fontosnak tartom, de mit mutatnak a tanulmányok? Nincs ilyen kihatása az átállásnak. Mi több negatív kihatása van, nem energiát takarítunk meg, hanem még több energiát pocsékolunk el a nyári-téli időszámítással. Vizsgáljuk tehát meg, hogy a mai rendszernek egyáltalán van-e értelme, főleg a közlekedési ágazatban okoz az átállás problémát. Az átállás után az emberek fáradtabbak, hiszen egy órával kevesebbet alszanak. Ez nagy veszély a közúti biztonságra. Az vonatoknak éjszaka egy órát vesztegelniük kell a nyílt pályán azért, hogy betartsák a menetrendet. A foglalkoztatottak, a munkavállalók munkaidejét ehhez kell igazítani, és sok logisztikai vállalkozás megáll eh, egy órára. Az USA-ban 1,7 milliárd euróra becslik eh, az átállás költségeit, semmilyen hatása nincsennek, de ennyibe kerül, ezer helyen jobban fel tudnak használni ezt a pénzt. Az állampolgárok nevében szólalunk fel, és egyéb iránt nagyon sok, és kollégáim is nagyon sok megkeresést kaptak az állampolgártól. Kérdezem, állampolgároktól kérdezem, hogy a bizottság miért nem vizsgálja meg az USA-ból és az egyetemek által készített tanulmányokat, és kérdezem, hogy milyes fajta bizonyítékokra hivatkoznak, és milyen költség-haszon becslésekkel rendelkezik a bizottság, és a bizottság sajtóközleménye valóban a bizottság véleményét tükrözi, és így gondolnak-e bánni az állampolgárokkal, illetve az európai parlamenti képviselőkkel. Köszönöm a Jurinak és Pábel Szvobodának az együttműködést. Kérem a bizottságot, hogy előítélet nélkül vizsgálják meg a tényeket, kíváncsian várjuk a válaszokat. Köszönöm. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Bulc asszonynak adok szót, parancsoljon asszonyom. Uh, Elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság tudatában van annak, annak hogy uh, polgárok csoportjai rendszeresen kérik a kérdés felülvizsgálatát, főleg egészségügyi okokra hivatkozva, de azt is megkérdőjelezik, hogy azok az okok, amelyek alapján eredetileg bevezettük a nyári időszámítást, fennállnak-e még. A bizottság nyilvánvalóan komolyan veszi a polgárok fenntartásait, és több tanulmányt megvizsgáltunk, megvizsgáltattunk, és ezek, ezen vizsgálódásaink alapján nem látható egyértelmű ö, tanulság. Tehát nem lehet egyértelműen levonni azt, hogy a nyári időszámításnak negatív hatása lenne a termelékenységre, a közutak biztonságára, stb. A bizottság nem mérte föl a gazdasági előnyeit vagy hátrányait az órátállításnak, és az energiahatékonyságra gyakorolt hatását sem a rendszernek, illetve az elektromos rendszerek, használatban lévő elektromos rendszerek hatékonyságára vonatkozóan. Azok az okok, amelyek annak idején <clears throat> az irányelvet motiválták 2001-ben, amely a belső piac egységes működését a órák egységes <clears throat> állítása révén is próbálja garantálni. Ezek fennállnak, és nem látjuk annak okát, hogy ezt most meg kéne változtatni. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitjuk a vitát. A frakciók nevében felszólaló következnek. Herbert Roy úrnak adok két percben szót. Biztos asszony, nagyra becsülöm önt, de a bizottság válasza tulajdonképpen szemtelenség. Szemtelenség problémák. Igenis, nem minden embernél, de <clears throat> ha komolyan akarjuk venni azoknak a panaszait, akik ezt megalapították, akkor ez szemtelenség, hogy tíz éve a bizottság nem hajlandó azokra a tanulmányokra reagálni, amelyek egyértelműen bizonyítják a dolog hátrányosságát. Kabarészszerű az, hogyan eljárunk. Minden más egészségügyi veszélynél a parlament és a bizottság is komolyan viselkedik, csak ennél nem. Biztos asszony, az egész biztos, bizottsághoz beszélek. A központi kérdés nem az, hogy a visszavonásnak van -e elég oka, hanem inkább az a kérdés, hogy kell-e tényleg az embereket évente kétszer ezzel szenvedtetni ezzel az átállítással. Nem lenne egyszerűbb enélkül élni. A normál e, esetben <clears throat> nem voltak ilyen gondok, és egyszerűen nem tud a bizottság egyetlen okot sem felsorolni, megfogható okot, hogy miért kell átállítani az órákat. Ez a bizottság állítólag ugye kevesebb előírás szabályt akar. Nos, itt lenne a lehetőség. Mi a fenének csináljuk ezt a kétszeri átállást évente? Ha meg tudják indokolni, ámen. De mindez idáig nem voltak képesek érvekkel alátámasztani ezt, és ezért a józan paraszt észre gondolkodó emberek azt mondják, hogy vissza kell állni az eredeti rendszerre. Nyilván senki nem akarja, hogy minden országban más idő legyen Európában. Legyen belső piac, persze, nyilvánvalóan legyen egységes az időszámítás Európában. Csak éppen enélkül a fölösleges átállítgatás nélkül. Itt úgy tűnik, hogy a bizottság álmodozik. Több tízezer ember panaszait igenis komolyabban kéne venni. Úgy, ahogy mondja. Csak valóban. A szocialisták és demokraták nevében Régner asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony látja, hogy itt az érzelmeket vált ki ez a vita, pedig kevesen vagyunk itt a teremben, de az ön válasza nagyon formális volt, és nem válaszol érdemben a problémákra. Márpedig ez egy egyéni probléma, az emberek egyéni érdekeit sérti, és lehet erről mindenkinek egyéni véleménye, mert hogy beleszól az egyéni életünkbe ez a szabályozás. Tehát nem véletlen, hogy szenvedélyeket vált ki a kérdés, a téri és a nyári időszámítás közti átállásról, ha beszélek a választóimmal, ők is nagyon érzelmekkel terítetten beszélnek. Nincsen egyértelmű lobby csoport, aki egy véleményt képviselne, de az biztos, hogy a diákokra gyakorolt hatása a dolognak nagyon hátrányos, és a fűtési számlákat is megnöveli. Tehát eh, igenis kell elől beszélni, és eh, arról is, hogy a gyerekeknek miért kell sötétben fölkelni, eh, amikor iskolába mennek. Killenen asszonynak adok másfél percben szót a GÜE frakció nevében. Köszönöm szépen a szót. A nyári időszámítási rendszer elavult, meg kell változtatni. Teljesen fölösleges, nagyon sok tanulmány igazolja ezt, és sok alvás problémát okoz sokaknál, főleg idős embereknél, de gyerekeknél is. A belső órát nem lehet úgy átállítani, mint a külső karunkon hordott órát. És ez az emberek pszichés egészségét is befolyásolja, depresszióhoz vezet, és ráadásul sokba kerül. Európa nagyon sok pénzt költ erre. A bizottság továbbra is fenn akarja tartani ezt a terhet, az egészség terhelését a polgáráknak, úgy, hogy közben nincsen az egész dolog mögött gazdasági indok és alátámasztató érvelés. Oroszországban megszüntették a nyári időszámítást olyan alapon, hogy rájöttek, hogy az élő lényeknek, embereknek, állatoknak egyaránt kevésbé zavaró. Nem lehet az emberek egészségével így játszadozni. Legyen egységes egész évben az időszámítás. Én, mint közép-európai ország lakosa mondom ezt. Hautala asszony kap most két percet a zöld frakcióból. Köszönöm szépen. A bizottság sajtóközleményben válaszol nekünk ez elég szomorú. És ráadásul szemtelenül válaszol, mert azt mondja, hogy csak nagy kérdésekkel szeret foglalkozni, és ezt jelentéktelen kérdésnek ítéli. Ez a sajtó nyilatkozat, ez nagyon arrogáns módja a válaszadásnak, ha a polgárok felvetnek valamit. Ha Facebookon erről a témáról írok, akkor tömegesen szokták lájkolni a bejegyzéseimet. Hihetetlen ezért, hogy Hazámban egyébként eh, esemény is kötődik ez, egy gyerek pont akkor született, amikor először állították át az órát. Eh, az emberek többsége úgy gondolja, hogy a biológiai óránkat nem lehet így befolyásolgatni, az állatoknak sem szabadna, és főleg az iskolákban okoz gondot ez az átállítás a gyerekek eh, egészségében. A jelenlegi 2001-ből származó irányelv már a kilencedik, amely ezzel a témával foglalkozik, de elavult. Itt lenne az ideje, hogy bevezessük a tizedik irányelvet, amely megszünteti ezt az egész őrültséget. Ebből a közlekedési ágazatnak, a telekommunikációnak és persze az emberek belső órájának is haszna származna. Amikor itt a parlamentben összefogtunk, hogy ezt a kérdést fölvetjük, sok szakértői vélemény meghallgatunk, orvosokat a biológiai óráról, és ha az oroszok képesek voltak erre, akkor az Európai Unió is képes lesz rá. La parole est à monsieur Stürer pour une minute. Stüger úr egy percben parancsoljon. Voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij dat de tijd niet heeft stilgestaan. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. A bizottságnak mondom, hogy már felvetettük ezt a témát 5 évvel ezelőtt. A bizottság ismeri-e azokat a brit kutatásokat, amelyek kimutatták, hogy a nyári időszámítás sokkal jobb az egészségnek, mint a téli időszámítás. Tehát mi azt mondjuk, hogy a téli időszámítás szüntessük meg, jobb az egészségnek, az idegenforgalmi ágazatnak, és rengeteg energia megtakarítást hoz. Amikor az energiát meg kell, hogy takarítsuk, Nyilván nem biztos, hogy nyáron sokat fordítunk fűtésre, viszont a nyári időszakban rengeteg forrás elmegy a légkondicionálók fogyasztásának a kifizetésére. Az, hogyha nincs a nap egy szakában elegendő fény, több balesethez vezet. Úgyhogy a téli időszámítás megszüntetését javasolnánk, hogyha készen állnak önök erre, akkor ezt hogyan látnák? Köszönöm, Becker kolléga két percre. Elnök asszony, biztos asszony. Ahogy ön is látja, itt a frakciókon átívelő egységes felháborodás tapasztalható, afölött, hogy az Európai Bizottság nem lép, és a tanács sem lép. Követeljük az idő óráltállítás azonnali felülvizsgálatát, tudományos, független, komoly, vizsgálatát a kérdésnek. Amit itt ön nekünk előad, az nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, ez nem tudományos, nem alapos. Nincsen semmi előnyünk az energia ágazatban a dologból, sőt költséggel jár, és nagyon sok tudományos tanulmány igazolja, köztük kilenc európai egyetem tanulmánya, kronobiológus orvosok szakértelme, hogy ez a dolog sokkal több kárt és költséget okoz, és kockázatot, mint amennyi dolgot megold. Ezért nem látjuk be, hogy ezekkel a kockázatokkal miért nem foglalkoznak. A causa prima lehet, hogy más témákat illet meg, a migrációt például, ezt tudjuk, a munkahelyek kérdése is ilyen, de az emberek egészségét pénzpazarlással rombolni, igenis ugyancsak fontos téma. Nagyon sok tanulmány mutatja, többek között egy osztrák biztosítótól szereztem be egy adatot, hogy az időáltalítás környékén 48%-kal több az autóbaleset. Ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És Juncker bizottsági elnök úr is bejelentette, hogy több évente felül fogják vizsgálni a meglévő szabályok szükségességét. Miért nem teszik ezt ugyanígy ebben a kérdésben? Monsieur Le Breton. Le Breton úr kap egy percet. Köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony. 40 éve kétszer átállítjuk évente az órákat az orosz mintára itt az ideje, hogy 2001 óta ők már visszatértek a régi rendszerhez, és 2015-ben az Európai Parlamentnek rá kell mutatnia, hogy ez sok gondot okoz, főleg a gyerekeknél, szívbetegségeket okoz, az állatok biológiai órájának felvonulása révén is, ezért <clears throat> és nem igazolt sem gazdasági, sem egyéb okokból az óraátállítás szükségessége. Ilyen körülmények között az Európai Unió, a parlament követeli a kérdés felülvizsgálatát. 76% a franciáknak 76% arról számol be, hogy ez számukra gondot okoz, egészségügyi problémákat okoz, ilyen körülmények mellett nem érti senki, hogy a bizottság miért nem foglalkozik a dologgal. Spontán felszólalások következnek. Zabarszka asszony kap először szó. Merci beaucoup, madame la présidente, Mrs. Commissioner. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Köszönöm Svoboda kollega kitűnő munkáját, és fáradhatatlan kitartását, amelyel ezt az ügyet szolgáltam. Az elmúlt századból származik ez a szabályozás, és azt hiszem, hogy érdemes megvizsgálnunk, hogy száz évvel ezelőtt, vagy akár csak 2001-ben felhozott érvek ma is megállják a helyüket. A bizottság, hadd mondom ezt így, azt hiszem, hogy ironikusan kezeli az Európai, Európai Parlament véleményét. Úgy gondolom, hogy az adminisztrációnak nem feladata, hogy ironizáljon a népképviselők véleményén, másodszorban pedig a bizottság feladata az, hogy azonnali vilá elemzés tárgyává tegye a javaslatokat. Kérem a bizottságot tehát, hogy komolyan vegye a parlament felvetését. Fronculika képviselő, egy percben parancsolja. Tisztelt elnök asszony, angolul írtam a jegyzeteimet, de engedjék meg, hogy franciául adjam őket elő. A témát illetően barátaim, kollégák, az én gyerekeim reggel, amikor iskolába indulnak, ezt sötétben teszik, már pedig mennyivel jobb lenne, ha világosban indulhatnának úgy gondolom, hogy ezt a kérdést még nem vizsgáltuk meg kellőképpen, mert a világosban kelésnek nagyon sok pozitív ö, indoka lenne, és Európában most a, nyilván a migráció az egyik fő kérdés, a görög válság, a gazdasági helyzet általában, a munkanélküliség, de ezekkel együtt is úgy gondolom, hogy erről beszélni kell, de lehet, hogy nem most. Tehát a bizottság arroganciájával persze nem értek egyet, de abban igaza lehet, hogy ezt a kérdést nem most kell megtárgyalni. Marias. Marias úr, ugyancsak francia nyelven kíván felszólalni? Görögül, ha megengedik. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Köszönöm szépen. A heves vita az érzelmektől átítatott vita mutatja, hogy milyen fontos problémával van dolgunk, és úgy hiszem, hogy a bizottság válasza nem kellőképpen tükrözi a dolog komolyságát. Sok évvel ezelőtt vezették be a nyári időszámítást, a nyári-téli időszámítást, és akkor azt ígérték, hogy ez pozitív eredményekkel jár, ám azóta megtartottuk a meghallgatást az Európai Parlamentben, ahonnan kiderült, hogy a nyári időszámítás a közlekedésre, az egészségre, az emberek egészségére, mint több az iparra is negatív hatással van, és nem segít a energiaköltségek csökkentésében. Azt hiszem, hogy ha az állampolgárok ilyen üzeneteket fogalmaznak meg a bizottság irányába, akkor a bizottság feladata az, hogy megfelelő komolyságú választ adjon. Ropi. Ropi képviselő. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Noriu padėkoti kolegoms, kurių pastangomis šis klausimas varst. Köszönöm szépen, biztos asszony. Meg szeretném köszönni a kollégáknak, hogy felvetették ezt a fontos kérdést itt az Európai Parlamentben. Egy további ágazatról szeretnék beszélni, amely számára fontos az időátállítás, az óraátállítás. Úgy gondolom, hogy a gazdálkodók nem magyarázhatják meg a teheneiknek, hogy mi az értelme az óraállításnak. Azaz az óraátállítás, a nyári téri időszámítás közötti váltás a mezőgazdaságra is negatív hatással van, hiszen az állatok, a jószágok biológiai idejét nem tudjuk átalakítani. Mi több, a gazdálkodók a gyermekeiket az iskolába is el kell, hogy vigyék. Úgyhogy felszólítom a bizottságot, hogy mindenképpen alakítsa át ezt a jogszabályt, vonja vissza. Köszönöm, Sterovski képviselő předsedající vážená paní komisařko dámy a pánové kdyby se dnes hlasovalo znovu o evropské. elnök asszony hölgyeim és uraim hogyha ma lenne szavazás ebben a témában akkor azt hiszem hogy talán én arra kérném önt biztos asszony hogy mondja el hogy milyen oka van arra, hogy megváltoztatja a nyári-téli időszámítást, és hogyha ugyanezeket az indokokat sorolná fel, amit most hangoztatott, akkor én nagyon megfontolnám, hogy szavazzak. Én olyan bizottságot szeretnék, amely küzd az állampolgárok jogaiért, és hogyha több százezer ember szeretné ezt megszüntetni, ez egy kőkorszaki rendszer, akkor legalább arra számítanék, hogy ön az állampolgárok véleményét figyelembe vette volna, legalább komolyan meghallgatta volna őket. Kérem, hogy ne legyen már ennyire ironikus ebben a tekintetben. Hagyjuk abba az ironizálást, és komolyan fontoljuk meg ezt a hatást. Nagyon komoly egészségügyi és egyéb hatásai vannak ennek. Köszönöm. Mostorkasszony. Debatte Micsoda egy vita, hölgyeim és uraim! Minden frakció határokat átívelően, hogyha baloldalt felszólalnak, jobboldalt tapsolnak, ha jobboldalt felszólalnak, baloldalt tapsolnak. Ez egy ideológia mentes téma, és mindenki egyetért benne az európai állampolgároknak elege van az óraátállításból. Mire a bizottság föláll, és Ez mondja, hogy nincsenek érveink, mindjárt megkapja biztos asszony a szót, Kérem, álljon föl és magyarázza meg, hogy miért van szükség az óraátállításra. Nem mondják most már a polgároknak, hogy valamit be kell bizonyítanunk, bizonyítsák be önök, hogy miért kell átállítani az órát, de megfelelő érveket hozzanak fel, mert amit idáig mondott, ez itt csak egy pimasság volt. Madame Sojdrova. Sojdrova asszony. Madame Sojdrova já bych chtěla poděkovat všem kolegům že se držíme. köszönöm szépen elnök asszony megköszönöm minden kollégámnak hogy a teljes politikai spektrum kitartott a téma támogatása mellett. Én nem szeretném, hogyha biztos asszony ezt személyes támadásnak venné, de hát azért mégis biztos asszony, ön most itt az Európai Bizottságot képviseli, és az Európai Bizottsághoz címeztük a kérdéseinket, úgyhogy önnek tettük fel őket. Nagyon sokan vannak, nagyon sok különböző okot soroltak fel, hogy uh, miért van szükség ezt újra átgondolni és kérdeztük, hogy miért kell az órát ide-oda állítgatni, és erre magyarázatot válunk. Azt hiszem, most lenne az ideje annak, hogy megmutassuk, hogy az európai intézmények valóban cselekedni tudnak. És ez egy technikai jellegű kérdés, amit gyorsan el lehetne intézni van rengeteg más, sokkal fontosabb tennivalónk is, tehát intézzük ezt el gyorsan, kérem reagáljanak, és változtassák meg az irányelvet. Köszönöm. Kelly. Kelly úr fog szólni zárásként. Köszönöm, elnök asszony. Hát a saját tapasztalataimról szólva én az elmúlt években egyre inkább elleneztem ezt Egyszer csak egyik napról a másikra ugye bejön a téli időszámítás, és utána ugye a tavasz megjelenését is egy hónappal később tapasztalom, de hát itt hallom a kollégáim véleményét és érveit, és azt is hallom, hogy mindennek milyen hatása van az állampolgárokra, a mezőgazdaságra, arra, hogy 38%-kal több baleset van, hogy a gyerekek alvási szakaszai felborulnak, és így tovább. Hát azt hiszem, hogy ez egy megalapozott dolog. Nem kerülne semmibe az irányelvet változt, megváltoztatni, és biztos vagyok benne, hogy az állampolgárok nagyon örülnének, és megmutathatnánk nekik, hogy az ő érdekeiket képviselve cselekszünk. Miért nem tudjuk ezt megtenni? Félünk esetleg ettől? hát igazuk volt eredetileg, úgyhogy be kellene vezetnünk ezt a változtatást minél előbb, mert nem akarjuk, hogy egyik napról a másikra bejöjjön a téli időszámítás, és ennek ilyen káros hatásai legyenek. Köszönöm. Nous A spontán felszólalások végére értünk most Bulc asszonyt kérem, hogy mondja le a következtetéseket. Madame Bulc, nous avons conclu cette phase de catch. Bulc asszony, öné a szó, parancsolja. Madame President and... Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, én valóban megköszönöm önöknek ezt a vitát. Hát igen, határozott üzenetet közvetítettek felém, úgy látom, és minden politikai párt egyetért ebben a kérdésben. Én a bevezetőmben elmondtam, hogy a bizottság tisztában van a különböző érvekkel, amelyek az időszámítás változtatása mellett is ellenszólnak, de hadd mondjam el, hogy én több tagállammal is tárgyaltam, véle a véleményeket kikértem, és el kell, hogy mondjam, hogy eléggé megosztottak ezek a vélemények, nem annyira egységes a kép, mint amilyet önök ma itt prezentálnak. Az igaz, hogy rengeteg tanulmány vizsgálja a potenciális egészségügyi hatásokat, de még nincs egyelőre egyetlen nagyon erős határozott érv, legalábbis a jelen pillanatban. Ez egy nagy kihívás, ebben egyetértek önökkel, ami nagyobb annál, mint amit mi hajlandóak vagyunk időnként elismerni. Hallom, amit mondanak, tényleg őszintén mondom, ezt értem önöket. De hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy én nagyon határozottan elköteleztem magam amellett, hogy az egységes piacot életben tartsuk, és hogy egységes döntés szülessen ebben a témában méghozzá európai szinten. Tehát jelen pillanatban az Európai Bizottság nem tartja megfontolandónak az irányelv megváltoztatását. De amennyiben új bizonyítékokra derül fény, és szisztematikusabb megközelítéssel találjuk szemben magunkat, akkor mi készen vagyunk arra, hogy újra megfontoljuk az álláspontunkat. Köszönöm. Le débat est clos.